Let's open the agenda, the order of the day. Nyissuk, nyissuk meg a mai ülést, A napirend tervezetet lássuk, az első napirendi pont a napi rend elfogadása. Itt elnök, azt javaslom, hogy a hetedik napirendi pontot, amely a dél-olaszországi tényfeltáró küldöttségről szól, Lozárnóban jártak a küldöttek, ezt töröljük, hiszen a küldöttek ezzel kapcsolatban már tárgyaltak a képviselők, úgyhogy elindultak az ezzel kapcsolatos folyamatok. Szerintem bízzuk meg azzal a résztvevő kollégákat, hogy a szervezési kérdéseket megoldják. A napirendet kiegészítjük valamivel, a szavazás után egy rövid, rövid prezentációt hallunk majd Jonathan Foltól, a bizottság képviselőjétől, az EU-USA adatvédelmi elvi megállapodást fogja bemutatni, ez egy kezdeményezés tervezet. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor a napirendet elfogadottnak tekintjük. Következik a kettes napirendi pont, az elnök közleményei. Az lenne a javaslatom, hogy a koordinátorok döntését hagyjuk jóvá, ne, ö, új jelentéstevőket neveztünk ki, Raúl Roméva, Zöldek, egyelő bánásmóddal kapcsolatos jelentésnek lesz ő a jelentéstevője. Második jelentés, a Lívia, néppárt részéről. A romák helyzet Európában. Ez lenne az ő témája. A harmadik jelentés, Anna Gomes lenne jelentéstevő a szocialisták részéről. Saját kezdeményezésű jelentés. A kémiai, biológiai, radiológiai, illetve atombiztonság megerősítése az Európai Unióban. negyedik téma, Gál Kinga néppárt részéről. Elnézést, ezt tegevertem Gönc Kingával. Tehát ő lenne a jelentéstevője egy véleménynek az Európai Emberi Jogi Konventről szóló. Antigoni Papadopoló az ötödik téma a természetes és emberi katasztrófákról szóló jelentés gazdája. Ha nincsen ellenvetés, akkor ezeket az ajánlásokat elfogadjuk. Most jön a harmadik napi rendi pont. Ez nem más, mint az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióban származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló megállapodás megkötéséről szavazni fogunk. Úgyhogy a következőképpen járjunk el. A mai délelőtt során az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy a jövő heti plenáris napirendjén fennmarad ez a kérdés, tehát az EU-USA megállapodás ebben a témában. Nekünk kell most az ezzel kapcsolatos szavazást lefolytatni. A múlt héten Foll és Buterelli urak jelenlétében ezt az egyezményt már megtárgyaltuk, megvitattuk. Ma újabb vitakör következik és utána Janine Hennis Plesárt jelentéstevő ajánlásával szavazunk. Mindenki ismeri az eljárást, ezért arra kérem önöket, hogy figyeljenek a következő dologra. Konzekvensen kell szavaznunk, és a eljárulási eljárás szerint szavazunk. Egyetlen szavazás lesz. A jelentés tevő egy ajánlás tervezetet nyújtott be mindannyiunknak. Ennek az lenne, az, ala, az lenne a lényege, hogy ne adjuk meg a beleegyezésünket a megállapodás megkötésére. Hogy ne tévedjünk a szavazásnál, tudnunk kell, hogyha erre az ajánlásra igennel szavazunk, az azt jelenti, hogy nem fogadjuk el a megállapodást. Tehát, hogyha a jelentésre igennel szavaznak, az azt jelenti, hogy a megállapodást elutasítjuk. Viszont, hogyha nemmel szavazunk a jelentésre, az azt jelenti, hogy nem tesznek eleget az ajánlásának, avagy egyetértenek az egyezménnyel, a megállapodással. Tehát ha nem szavazunk jelentésre, akkor az egyezményre vagy a megállapodásra igen nem. Buszuti, ügyrendi kérdés? Tessék. Yes, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Két dolgot szeretnék felvetni az eljárás kapcsán, amelyeknek hatása lehet arra, hogy mennyire lesz érvényes a szavazás holnap. Ez a kettő a következő. És kérem önt, hogy egyértelműen rendelkezzen majd ezekben az ügyekben. Az első gondolat vagy kérdés az, hogy hogy a dokumentumok fordítása elkészül-e. Ennek a jelentésnek egyelőre csak egy nyelvű változata van, pedig szerintem valamennyi hivatalos nyelven meg kéne lennie ahhoz, hogy mindenki érdemben elgondolkodhasson rajta és szavazhasson. második gondolatom a szavazással kapcsolatos magával, és annak jelentőségével. Az előttünk fekvő jelentés azt javasolja nekünk, hogy ne adjuk meg támogatásunkat a SWIFT egyezményhez. Ez azt jelenti, hogy ha plusz jellel vagyis igennel szavazunk, tehát egyetértünk a jelentéstevő ajánlásával, akkor az egyezmény nem lép hatályba. Azok, akik ö, ö, támogatnák az egyezményt, azoknak nincsen olyan opciójuk, hogy elmondják a véleményüket, mert kizárólag szavazás lesz, és ott is csak igen vagy nem mell lehet szavazni. Nem lehet köztes véleményt képviselni, és ez gondot jelenthet az eljárásban. Ezért szeretném, hogyha ön tisztázná ezt a bizottságunk számára, mert a két kérdés aláshatja esetleg a szavazás ö, eredményét vagy hitelességét, és ezt előre mondom, ö, hogy a jegyzőkönyvben is legyen benne, hogy ezeket a dolgokat előre tisztázzuk, hogy ne a plenárison merüljenek föl ezek a problémák. Köszönöm. Köszönöm én is. Van-e még ügyrendi felszólalás? Nincs. Buzutil úr, nyilván, ahogy eddig is tettük, az ön megjegyzéseit jegyzőkönyvet bevettük, az ön két kérdését az eljárásra vonatkozóan, és a fordítások időzítésével kapcsolatban tény, hogy ez egy lényegi kérdés a szavazás szempontjából. Fontos ez a felvetés, tehát föl kell tehát gyorsítani a fordításokat, hogy minden képviselő a szavazás előtt saját anyanyelvén olvashassa a jelentést, és megértse a szavazás valamennyi érdemi szavazás igenje vagy nemje mögött álló valamennyi érvet. A titkárságot tehát felkérem arra, hogy kérjen gyorsított eljárást a fordítások ügyében. A második felvetésére való reakcióm pedig a következő, hogy valóban mi is a szavazás célja és eredménye pont azért töltöttem egy teljes percet ennek a kifejtésével, hogy ez világos legyen mindenkinek, hogy eljárási szabályaink szerint a Lisszaboni szerződés értelmében most hozzájárulási eljárásban veszünk részt, először a szakbizottsági szinten, tehát arról szavazunk, hogy ajánljuk-e ezt a jelentést elfogadásra és a mi bizottságunk javaslata, ha arra vonatkozik, hogy fogadja el a plenáris a jelentést, akkor amennyiben a plenáris is velünk hasonlóan ö, szavaz, akkor az jogilag ö, felfüggeszti az egyezmény végrehajtását, amely egyébként már elkezdődött február 1-ével. És ez azt jelenti, hogy a SWIFT egyezmény végrehajtását fel kell függeszteni. A plenáris csak jövő héten lesz, és akkor még egy, hétünk, egy hetünk van. Az is tét, hogy majd a plenáris hogy szavaz a mi ajánlásunkról. És ha hozzánk hasonlóan szavaz a plenáris, vagyis a ház többsége, és megszavazza a jelentést, akkor ezzel véglegesen kimondja és jogilag érvényesen kimondja, hogy az egyezmény hatáját fel kell függeszteni. Ha leszavazzák a jelentésünket és ajánlásunkat, akkor ezzel az EP elfogadja az egyezményt. Ami a dosszié jelentőségét illeti, nagyon sokszor, nagyon részletesen elmondta, hallottuk már az eddig már elhangzott felszólalásokban is benne volt előző üléseinken, hogy a SWIFT dosszié és a TFTP program kapcsán ez a tét. Tehát volt ideje azért mindenkinek már ezen elgondolkodnia. Most a szavazáson és a, az előadó ajánlásán kell elgondolkodnunk. A titkárság a fordításokkal kapcsolatban mond még valamit. Tisztelt képviselők! Önök megkapták a plenáris szolgálattól ö, azt a leírást, amely e szavazás eljárására vonatkozik, vagyis azon részei a jelentésnek, amelyet nem sikerült lefordítani minden nyelvre, ezeket külön fogjuk megszavazni. De az egyezmény maga sok nyelven létezik, tehát magát az egyezményt mindenki elolvashatja, és tisztán az egyezmény alapján is lehet szavazni, tehát az egyezmény szövegének ismeretében szavazhatnak arról. A jelentés szerzője azt javasolja, hogy ne fogadjuk el az egyezményt, és maga a jelentés ugye nincs teljesen lefordítva minden nyelvre, de önök az egyezmény szövegének ismeretében is szavazhatnak arról, hogy elfogadják az egyezményt, vagy sem. Tehát ez a magyarázatunk és tanácsunk a szavazással kapcsolatban. Ha ezt nem tudják elfogadni, akkor úgy is fel lehet tenni a plenárison a kérdést, hogy magáról az egyezményről szavazzunk, és ne a jelentésről. A koordinátoroknak van ehhez hozzáfűzni valójuk? Most a jelentéssel foglalkozunk, nem az egyezmény szövegével, tehát az a véleményem, fogadjuk el ezt az eljárást, amit a jogi szolgálat és Dánszan úr is a titkárságtól most elénk terjesztett az eljárásról. A nyelvi probléma valóban fennáll, de minden shadow megegyezett már múlt héten, hogy angolul fogunk dolgozni az idő hiánya miatt, és az elnökök értekezlete is ezt elfogadta. Mivel január 26-án jutott el hozzánk csak a szöveg, ennél gyorsabban nem lehetett eljárni, már pedig mi gyorsan szeretnénk lépni. please. The S&D group. Az S és D frakció támogatja az előadót mindenben, kivéve azt, hogy föl kéne olvasni mindent szóban ahhoz, hogy értsük. Köszönöm szépen, nagyon odafigyeltem a szavaira, figyelmesen, figyelmes hallgattam azt is, amit Buszutil úr mondott, és van némi jogalapja annak, amit mondott. A főtitkár úr javaslatából egy, vagy javaslata alapján egy ötletem támad. Itt nem csak bürokráciáról van szó, de egy ilyen mérvű kérdésnél egyszerűen nem lehet eljárni, hogyha nincs meg az anyag az ember anyanyelvén. Hiszen ez egy nagyon nagy fontosságú kérdés. Úgyhogy azt mondanám, hogy ha van még időnk, és megvannak a feltételek, akkor várjuk még egy hetet, hiszen komoly fenntartások vannak, és tudjuk, hogy mennyire kényes, érzékeny kérdés ez. Kérem, hogy kerüljük el azt, hogy később kihasználják azt, hogy ö, itt eljárási gondok voltak a parlamentben. Viesz úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném egy kicsit megvilágítani, megvilágítani a dolgokat. Van egy dokumentum, egy nagyon fontos dokumentum, amelyet nemrégiben hoztak nyilvánosságra, és miután ez nemrégiben történt, nem képezte ez vitatárgyát. Ez nem más, mint a második és végleges jelentés Brugger úr bíró úr tollából, kevesen ismerik, a legtöbben nem ismerik. Ennek a jelentésnek vannak olyan pontjai, amikről vitázni kéne, meg kéne fontolni. Nem kis erejű kérdésről van szó, és véleményem szerint López Aguilar úrnak is ezzel kapcsolatban valamit kéne közölnie velünk. Elnök, köszönöm szépen, Kölkhop úr. Ügyrendi kérdés? Igen, az a értekezlete úgy döntött ma reggel, hogy ebben a kérdésben itt délután szavazni kell. Én is azt mondom, hogy szavazzunk. Elnök, Roméva úr. Sophie Inveld. Sophie Inveld, szavazzunk. procedural, on procedural grounds? Yeah? Yes, there is, there is a legal question here. If someone raises the point, if, the, if someone... Itt jogi megfontolások is felmerülnek, hogyha valaki azt mondja, hogy a megállapodásról szavazzunk, ne pedig a jelentéstevő ajánlásáról, miután ez nincs meg az összes hivatalos nyelven, akkor itt egyöntetű megállapodásra kell jutnunk, vagy egyhangú megállapodásra, hogy ne, le, ne legyen jogi problémánk. Szavazni fogunk. Kérdés, hogy miről fogunk szavazni? Az ajánlásokról, vagy magáról a megállapodásról? Zsanin, ismét hozzászólsz? Vagy ügyrendi kérdés? Tavares? Tavares, ügyrendi kérdés? En, ennek a szavazásnak az ennek a, ezt a jelentést már mindenki ismeri, de mindenki tudja, hogy mi lesz annak az eredménye vagy következménye, hogyha a jelentésről szavazunk, illetve a megállapodásnak a szövegét is ismerjük, hogy szavazunk a jelentésről. Álvaro következik. Nem igazán ügyeni kérdés ez, hanem kérdést szeretnék föltenni az árnyék jelentéstevőknek. Ugye a jelentéstevő elmondta, hogy ő megkérdezte az árnyék jelentéstevőket, hogy jó-e az, hogy angolul van ez a jelentés, és úgy tűnik, hogy a frakciók megegyeztek abban, hogy legyen angolul a szöveg. Nyilván az árnyék jelentéstevő tudta volna, a frakció tagjai elmondták volna, hogy ezzel gond van. Szerintem nem most kéne ezzel a problémával előállni. Korábban is lehetett volna, mindenki tudta, hogy angolul van ez, az tevőket megkérdezném, hogy kaptak -e ezzel kapcsolatban tiltakozást. No, Sophie first. Well, Sophie. I, I would really like to ask the EPP to recon... Szeretném, hogy a néppárt gondolja újra, hogy komolyan gondolja ezt a kérést. Ne felejtsük el, hogy az egyezmény maga is múlt hétig csak angolul volt meg, és a miniszterek tárgyaltak róla. És ez egy felelős ö, döntést igénylő kérdés. Mindenkinek tudni kell pontosan, hogy mi van az egyezményben és mi van a jelentésben. Ö, akár jelentésről, akár az egyezményről van szó, szerintem a néppárt titagok nem fogják ezt elfogadni, hogy, hogy ha nem volt idejük megismerni mindkét szöveget részletesen, hogy érdemben szavazzanak. Buszuttil úr, Sophie Infeltet szeretném biztosítani arról, hogy nagyon komolyan vesszük a felelősségünket, és ezzel együtt azt javaslom, hogy térjünk át az előadó által megfogalmazott jelentés megszavazására. Csak emellett azt is kérem, hogy a jegyzőkönyvben ö, legyen benne, hogy az eljárásban a sürgősségre való tekintettel bizonyos gondok adódtak, amelyekben azonban megegyeztünk. Elnök. Jó, akkor úgy fogunk eljárni, hogy eredetileg akartunk, szavazni fogunk, de először meghalljuk Hennis Plesert kollégát, a jelentés szerzőjét, utána a bizottság képviselője Jonathan Fall fog felszólalni. Csak a jelentést hallgassuk meg? Jó. Akkor Hennis Flesert asszony következik. Nem leszek hosszú elnök úr, mert szerintem az indokoló szöveg, meg a korábbi viták már eh, talán tegye fel a fejhallgatót, akkor érteni fog. Tehát nem fogok hosszan beszélni, mert az indokolásban már benne van minden érvem, és sok ülésen beszéltünk már erről a témáról kollégákkal, javaslom a bizottságnak, hogy ne adja meg a támogatását az egyezményre számos igen súlyos fenntartás miatt, amelyek alapérveit, alapelveit sértik az Európai Uniónak. Alá szeretném húzni, hogy a tanács nem jutotta el a parlamentnek a szükséges információkat, nem válaszolt minden megkeresésünkre, a, miközben az egyezményről tárgyalt. Alá szeretném húzni továbbá, hogy folyamatosan zsarolt minket a tanács, a Libe bizottságot is, és nincsen e- egyelőre, nem volt eddig egyelőre beleszólásunk a folyamatba, de a következő tanácsülésig ezt most mégis megtehetjük, a parlament nem azért van, hogy mindent le lehessen nyomni a torkán. A parlamentnek ö, megnőtt a szerepköre, és sokáig túlzottan is türelmesek voltunk. Nem ö, válhatunk megint áldozatává annak, hogy hamis ígéretekkel áltatnak minket. Ö, a labda a tanácsnál van, a tanácsnak kellett volna, és most is kellene fermódon eljárnia, jogszerű módon eljárnia, ezt többször is megfontolhatta volna. Az USA hatóságainak, az Európai Bizottságnak és a tanácsnak is meg fogom fogalmazni ezt a véleményemet, amit most elmondtam. Okay. Thank you. Rendben, köszönöm. Hennis Plashert asszony. Nem nyitjuk meg újból a vitát. Szavazni fogunk. Buzutil, szeretne szólni? Akkor kezdjünk el szavazni. A jel <clears throat> jelentésekhez kapcsolódó ajánlásokról szavazunk. Egy hét múlva a plenárison szavazunk majd a jelentésekről, most az ajánlásokról szavazunk. Tehát, hogyha igen, leszavazunk az ajánlások, akkor az nem a megállapodásra, és fordítva pedig más a helyzet. 59 szavazókartya van, és 55 képviselő, tehát négy szavazókártyával több van. Oké, okay, thanks. Oké. Okay. Are we all set and ready? Mindenki elkészült? Mindenki felkészült a szavazásra? The vote, the votes, uh, it's, it's, a, it's a nominal vote or? Név szerinti szavazás? It's nominal vote, okay. Nominal vote. So, the vote starting. Megnyitom a szavazást. No, no, no. Now, now we are voting nominal. No, it's not nominal. It's nominal. Because I am. <laughs> okay. Are we voting? Okay. Are we voted? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. So, it's plus to the agreement, to the, to the report. A jelentésre igennel szavaztunk elfogadtuk a jelentést, mert az ajánlás az az, hogy a megállapodást utasítsuk el, ugye? Okay, then let's proceed to the following point. A következő pont. movement of persons with a huzamos tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása. Kedves kollégák, tisztelt képviselők, mindenki foglalja a helyet. Folytatjuk a jelentés tervezetről történő szavazást. Carlos Coelho az előadó. A jelentés két eh, bizottsági javaslatot fed le, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtti időszakra vonatkoztatva. Ez a két javaslat az egy döntési eljárás értelmében de megengedi azt, hogy egyetlen eljárássá ötözzük a kettőt. Öt módosító indítványt kaptunk, és ezeket aztán visszavonták a Juri benyújtotta a véleményét a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevőkkel együtt egy kompromisszumos szöveget dolgozott ki a spanyol elnökséggel együtt, annak érdekében, hogy első olvasatban sikerüljön megállapodni. Kompromisszum szövegét az összes libertaknak továbbítottuk tegnap a szavazási listával, és a jogalkotási tervezettel együtt két szavazás lesz ma. Az első a kompromisszumról, a kompromisszumos szövegről szólna, a második pedig a jogalkotási állásfoglalási indítványról. Ha a kompromisszumot nem sikerül elfogadni, cikkenként kell szavaznunk, csak ebben az esetben használhatjuk az alternatív szavazási listát, ezt is elküldtük tegnap a libet tagoknak, tehát ha egyetértenek ezzel az eljárással, akkor Coelho úrnak adom meg a szót a jelentéstevőnek, és utána a spanyol soros elnökséget kérjük meg arra, hogy vizsgálják meg a kompromisszum, a libáltal elfogadott kompromisszum, az első olvasatban történő megállapodáshoz igent kap-e. E Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevők munkáját, illetve a tanácsnak, a soros elnökségnek, különös tekintettel a spanyol elnökségnek is megköszönöm az együttműködést. Nagyon sok ülésünk volt a zárnyék jelentéstevőkkel, és azt gondolom, hogy minden fölmerült kérdést meg tudunk vizsgálni. Arról van szó, hogy a hozzámos tartózkodásra jogosító vízuma rendelkező személyek mennyire, mennyiben mozoghatnak szabadon. A biztonsággal kapcsolatos kérdéseket vizsgáltuk meg, az adatvédelmi kérdéseket és a információhoz való jogot is megvitattuk. Azt hiszem, hogy ez a szöveg konszenzus eredménye, talán mindannyian meg tudunk ebben egyezni. Új jogszabályok lépnek majd életbe, amelyek ezekre a személyekre vonatkoznak, ezen a személyek ö, szabad mozgásával. Gyorsan kell döntenünk tehát, hogy nehogy felfüggesszék ezen személyek szabad mozgását. Csupán ennyit szeretném volna mondani. Köszönöm. Señor Coelho. Köszönöm, Coelho úr. Az elnökség nevében Franci Manuel Rodríguez kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, ahogy ezt pontosan tudják, és ahogy már Kajó úr is elmondta, az, elmondta az elmúlt években a parlament, a bizottság, a tanács és a spanyol elnökség mindent megtett azért, hogy ezen személyek szabad mozgása, mozgásán ne essen csorba. Ez rendkívül, ez a, ez a probléma nagyon komolyan sújtja azokat, akik tartózkodási engedélyei rendelkeznek az EU-ban, de harmadik országok állampolgárai. Sokat dolgoztunk tehát, és egyetértés alakult ki a jelentéstevővel. Kompromisszum eredménye tehát a szöveg a Schengeni térség területén eh, ennek az, e- eh, ezen jelentés értelmében a Schengeni területen megvalósul ezeknek a személyeknek a szabad mozgása. Hogyha a tanácsban megszületik majd ezzel kapcsolatban a végleges megállapodást, azt azon nyomban továbbítjuk a parlament felé. Elnök, köszönöm Rodriguez úgy. Európai Bizottság. Nagy asszony. Not here. Nincs itt a bizottság részéről? Úgy látom, senki nincs itt a bizottság részéről. Then we're gonna have, we're gonna have a vote. Akkor szavaz. The two votes are going to be electronic. Elektronikusan szavazunk, név szerinti szavazás van. The first one on the compromise text először a, the whole. Először a teljes kompromisszum szövegről. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Rendben. A kompromisszumos szöveget sikerült elfogadni. A második szavazás az állásfoglalás indítani tervezetről szól. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Köszönöm. Elfogadtuk az állásfoglalási indítvány tervezetet. A plenárison a szavazásra a márciusi Strasburgi plenáris ülésen kerül sor. A plenáros eh, ülés előtti eh, időszakban a Júrinak eh, el kell fogadnia a változtatást a jogalappal kapcsolatban, amely a két eljárás ötvözéséből adódik. Én elnökként a júrinak levelet küldtem, és kértem a beleegyezésüket. Azt az információt kaptam, hogy a júri Március 8-án Strasbourgban hoz döntést ezzel kapcsolatban. Commission representative Mr. Jonathan Fall, the Director General. Jonathan Fallnak, a bizottság képviselőjének adom meg a szót hogy tartson előadást az adatvédelemmel kapcsolatban. The fall. Fallul, parancsoljon, önél szó. Thank you, Chair, for giving me the floor. Köszönöm önök úr a szót. Az Európai Bizottság és az egymás utáni elnökségek folyamatosan tárgyaltak az adatvédelmi elvekről az USA kapcsán, már egy jó ideje. A, ehhez a mandátumot többször meghosszabbították számunkra a különböző elnökségek, és megpróbáltunk közös nevezőre jutni az amerikai féllel, vagy legalábbis megtalálni jogi rendszereinkben azokat a közös pontokat, amelyek az adatvédelemre vonatkoznak. Sok ilyen közös pont van, de vannak jelentős eltérések is a rendszereink között, és többféle felállásban tárgyaltunk erről, illetve arról, hogy lehetséges-e mégis közös elvrendszer. Ezek közül, a kérdések közül némelyik még mindig nyitott maradt. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével úgy gondoljuk, hogy itt az ideje annak, hogy ezeket a az eszmecseréket még biztosabb alapokra helyezzük és kötelező érvényűvé tegyük, és ennek a jegyében a bizottság hajlandó arra, hogy a további formális tárgyalásokat az USA-val az új szabályok alapján folytassa az adatvédelmi, az adatcsere kérdéseiről, Ez, és gondolom ezzel egyetértenek, nyilvánvalóan csak széleskörű konzultációk után lehetséges, ezek most is zajlanak és régóta tartanak, és formálisan egyszer majd eljutunk odáig, hogy a tanács elé kerül a kérdés, és a tanácsot is el tudjuk látni a megegyezéshez szükséges valamennyi érvel. A bizottság a Lisszaboni szerződés értelmében a fő tárgyaló, ezt a felelősségünket nagyon komolyan vesszük, és éppen ezért azon vagyunk, hogy még a korai stádiumban is a lehető legszélesebb körben vitassuk meg a kérdést. Az eljárás elején járunk most, az eljárás végén a bizottság önök elé terjeszt majd egy egyezménytervezetet, de addig még nagyon sokszor fogunk egymással találkozni e bonyolult témák kapcsán. Amint megszületik az egyezmény, az az egyéni adatok védelmével kapcsolatos vitákat talán majd újabb alapokra is könnyebbé teszi a transatlanti viszonyrendszerben, de míg eljutunk idáig, addig egyelőre nekünk kell, és más érintett feleknek egymással sokszor konzultációt folytatniuk. Nagyon bonyolult ugyanis a kérdéskör, és biztos, hogy Noha, ahogy elmondtam, az USA-val sok hagyományban és jogi elvben közösségeket mutat föl az európai rendszer. Az európai személyes adatok védelme sok tekintetben más, mint az amerikai rendszer, és a közös elvek ben való megegyezés nem könnyű feladat. Remélem, hogy az Európai Parlament a bizottságnak partnere lesz ebben a bonyolult és hosszú eljárásban. Két új biztosnak is feladata ez a terület, ők mindketten nagyon elkötelezettek, és gondolom, hogy még sokszor fogunk ebben a témában egymással találkozni. Köszönjük, Fól! Inveld asszony kíván szólni. Köszönöm, elnök úr! Parlamentünk már régóta követeli az USA-val való megegyezést az adatvédelmi elvekről, tehát mindenképpen üdvözöljük a kezdeményezést, és minden olyan ötletet üdvözlünk, amely ezt előre mozdítja, de régóta kérjük azt is, hogy vonjanak be minket az eljárásba. És megint azt látjuk, hogy az polgári jogokat administratív formalitásként kezelik, és a polgárok helyett a parlament bevonása nélkül akarnak, tárgyalnak. Éppen egy perccel ezelőtt döntöttünk egy olyan kérdésben, amely kicsi megleckészteti mind a bizottságot, mind a tanácsot. És hogyha azt akarják önök, hogy legyen egyesség az amerikaiakkal, ez az úgynevezett public debate, a nyilvános vita, az legyen tényleg az. Reding asszony azt mondta nekünk, hogy felül fogja vizsgáltatni az egész Európai Uniós adatvédelmi rendszert, az ide tartozó irányelveket és a keret határozatokat a harmadik pillére vonatkozóan, valamint mindazon ágazati szabályokat, amelyek erre vonatkoznak. És szerintem itt most érdemes lenne addig várnunk, míg a saját normáink végre biztosak kialakultak, és aztán kéne az USA-val tárgyalni, mint sem elkezdeni egy új egyezmény tárgyalásra az USA-val úgy, hogy közben a saját szabályaink is folyamatosan változnak majd. A SWIFT ugye tipikusan ennek a példája, vagy hát ellenpéldája. A parlamentet teljesen be kell vonni az eljárásba, először a saját elveinket szabjuk meg, határozzuk meg teljes demokratikus eljárásban, és aztán tárgyaljunk az USA-val. Mrs. Intervelt, thank you. szépen, Intervelt asszony. Van-e további kérdés? Ha nincsen, akkor folytatjuk. Az ötös napi rendi pont a következő. Személyek közötti vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód. A tárgyalások állásáról esik ma szó. és a jelentéstevő Raúl Romeva úr is szót kap. Az Európai Parlament véleménye az egyenlő bánásmód irányelvhez kapcsolódóan a korábbi parlamenti jelentést április 2009-ben sikerült elfogadni, ez a korábbi bújtán végjelentés. A konzultációs eljárás keretében került erre a sor. A Lisszaboni szerződés hatályba lépett, ez a dokumentum a beleegyezési eljárás alá tartozik, az Európai Unióról szóló szerződés 9. cikke értelmében, és az új jelentéstövőt nemrégiben nevezték ki. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Lynn asszony is szót kap, aki a foglalkoztatási szakbizottság tagja, szintén bemutatja a témát. Eh, la verdad es que hoy es eh, un primer punto. Köszönöm szépen. Ma az első eszmecserére kerül sor. Először is hadd mondjam el azt, hogy folytatjuk az előző parlamenti ciklusban elkezdett munkát, amit Bojten asszony kezdett el. Nem egyszerű a téma, és ebben a rendkívül kényes kérdésben ellentétes álláspontokat kell tudni, össz, kell tudni összeegyeztetni. Az elmúlt ciklusban végzett munkát mindenképpen tisztelni kell. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó kiindulási alap, és fontos ez a parlament mandátuma szempontjából is. Fontos, hogy a tanácsal kialakult párbeszédet folytatni tudjuk ezen irányelv tekintetében. A jelenleg létező megállapodást tárgyalási alapként kell használni, tehát amit az elmúlt mandátumban, az elmúlt ciklusban alakítunk, alakítottunk ki, amit akkor elmondtunk az elmúlt mandátum alatt ezen témáról, az még mindig érvényes, és a tanácssal folytatott párbeszédben mindenképpen ezt szánjuk kiindulási pontnak. A második dolog, és azt hiszem, hogy nem sokára ez ügyben a tanács tájékoztat minket a helyzet állásáról. Tehát a második dolog pedig, hogy tudnunk kell, hogy pontosan mi jelent gondot most. Mi akadályozza meg azt most, hogy előre tudjunk lépni, mi az ütemterv, hogy lehet beosztani a munkát. Vajon megkérdést -e ezen soros elnökség alatt, melyik országban merültek fel gondok, illetve az is kérdés, hogy a bizottságnak mi lesz majd a szerepe. Szerencsére itt van most a bizottság képviselője is, úgyhogy erre talán válaszolhat. Vannak már előzetes változatban meglévő tanácsi álláspont javaslatok, még nem a teljes szöveg áll rendelkezésre, hanem csak néhány cikk. Szeretném tudni, hogy ütemterv szempontjából hogy készüljünk, tehát mikor lesznek elérhetőek ezek a cikkek, ezek a szövegek. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a parlament szeretne a lehető legtöbbet hozzátenni ilyen párbeszédhez, és ugye a parlamentnek most már teljesen más a jogállása, mint Lisszabon előtt, és normalizálnunk kell ezt a párbeszédet, szeretnénk, hogyha ez az irányelv, amely a diszkrimináció ellenőrségről szól, végre teljes mértékben alkalmazható legyen. Szeretném meghallgatni majd természetesen a tanács véleményét, illetve hát a kollégákét is. Köszönöm, hogy az elnök. Arról tájékoztattak, hogy Linnasszonyt a Foglalkoztatási Bizottság részéről a jelentéstevő szintén meghívták ide, nem tudom, hogy itt van-e. Úgy látom, nincs. Jó. Most a spanyol elnökség nevében Ciara asszonynak adom meg a szót, hogyha erre fölkészült, tessék, a szó. Muchas gracias. Muchas gracias a, a todos por la invitación que nos han hecho. Köszönöm szépen, megköszönöm a meghívást. Örülök, hogy beszámolhatok arról, hogy hogyan is állnak a tárgyalások a tanácsban ezen irányelvvel kapcsolatban. Először is szeretném azt elmondani, hogy a bizottság az irányelv tervezetet 2008. július 2-án nyújtotta be. Nem fogok ezzel a javaslattal túl sokat most foglalkozni, hiszen itt van a bizottság képviselője maga. Hadd tegyem ezt meg ő. Beszéljen ő az irányelv tervezetről. Ezen irányelv az egyenlő bánásmódról szól, személyek közötti vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultsága való nélküli egyenlő bánásmódról. A jelenlegi 19-es cikk a jogi alapja ennek, régebben ez a 13. cikk volt. Ezt mindenképpen ki kell egészíteni, hiszen van négy diszkriminációs típus, vagy ok, ami eddig nem szerepelt benne. Mint ahogy említettem, július másodikán kezdtünk erről a kérdésről beszélni a tanácsban, a francia elnökség alatt, tehát 2008 második felében. A francia elnökség hat ülést hívott össze ezen téma megvitatására, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon jól megismerkedtek ezen kérdéssel a küldöttek, és úgy vélem, hogy teljesen világosá vált, hogy mik a problémák. Nagyon bonyolult a kérdés, a téma. Úgyhogy a tanácson belüli egyeztetés tárgyalás sem egyszerű. Mint említettem, a francia elnökség alatt kezdtük el ezt a témát tárgyalni, és a különböző problémák, aggályok, elvi zavarok miatt a tanácsjogi szolgálata egy véleményt fogalmazott meg, mely szerint melyben azzal, azzal, arról foglal állást, hogy ki illetékes ebben a kérdésben, megvizsgálták az arányosság, a szubszidiaritás kérdését is. A francia elnökség az októberi tanácson eszmecserét rendezett ezzel kapcsolatban. A miniszterek megvitatták ezt, ez is világosá teszi, vagy tükrözi azt, hogy mennyire fontos volt számukra ez az irányelv. És már akkor is kiderült, hogy számos kérdésben még tisztázni kell a e, problémát, és voltak jogi aggályok is. Aztán a cseh elnökség alatt szintén rendeztek ezzel kapcsolatos üléseket. A fogyatékosság témájában nagy előrelépés történt, és az ENSZ az ENSZ ezzel kapcsolatos konvenciójára történt utalás. Ez történt a cselnökség alatt. Aztán a legutóbbi elnökség alatt, a svéd elnökség alatt szintén foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Hat ülést hívtak össze. Azt mondhatnánk, hogy végigvette, végig végignézte cikről cikre e, ezt a kérdést a svéd elnökség, és technikai pontosításokra került sor, hatályt pontosabban megfogalmazták, stb. stb. A svéd elnökség készített egy jelentést azzal kapcsolatban, hogy hogyan halad ez az ügy a november 30-ai tanácsülésem, és itt megfogalmazták, hogy milyen előrelépés történt a irányelvvel kapcsolatban, illetve hangot adtak a függőben lévő kérdéseknek, a problémáknak is. A spanyol elnökség, amely nemrégiben kezdte el működését, tehát a spanyol elnökség már tartott egy ülést, a szociális kérdések csoportja vizsgálta ezt január 22-én, és az lenne a célunk, hogy ezen irányelv tárgyalásának a lehető legtöbb időt és energiát szenteljünk, hogy a június 7-i illetékes miniszteri tanácson er, ezt véglegesíthessük. Illusztrálnám, hogy mennyire bonyolult ez a kérdés, hiszen vannak olyanok, akik nem ismerik az irányelvet. Példával élnék néhány ö, fontos pontot kiemelnénk, például a kompetenciák leszögezése, mi, milyen kompetencia illeti meg az uniót, illetve a, illetve a tagállamokat. A jogalap, ahogy említettem, jelenleg a 19-es cikk a Lisszaboni szerződésben. Korábban ez a 13. cikk volt. A szubszidiaritás és arányosság kérdése is ilyen fontos pontok, Nos, azt gondoljunk, hogy világosan le kell szögezni, hogy hol vannak a hogy hol válnak el egymástól a tagállami, illetve a EU-s feladatok, az egészségügy és az oktatás területi. Van még egy bonyolult kérdés, ez pedig ez pedig a kivételeket jelenti, tehát az egyenlő bánásmódtól hol lehet eltérni legálisan. Bizonyos esetekben az egyenlő bánásmódtól való eltérést nem szabad diszkriminációnak keverni. Itt néha ez, bizonyos esetekben fogyatékosság vagy életkorra való tekintetről van szó. ezek akkor engedélyezhetők, hogyha okból történik ez, tehát megfelelő okból, és a szükséges feltételek is megvannak ehhez. Ahogy bizonyára önök is el tudják képzelni, ezek is nagyon fontos kérdések, tehát hogy megvannak-e a feltételek, a megfelelő eszközök ehhez, hogy kivételeket tehessünk. Ami a fogyatékkal élőket illeti, vannak egyéb függőben lévő kérdések, még folytatni kell a tárgyalásokat, például a hozzáférhetőség kérdése. Illetve, hogyha mondjuk egy fogyatékos szeretne hozzáférni egy épülethez, és erre nincs módja, mert nincsen rámpa, akkor mi a ö, racionális helyettesítő lépés, vagy mit kell tennie az épületet üzemeltetőnek? Mi az indokolt lépés ilyenkor? Aztán ennek a gazdasági vonzatával is foglalkozunk. A történelmi épületeket, vagy az új épületeket hogyan kell akadálymentesíteni? Ezek is nagyon fontos pontok. Gondolom ezt önök is érzékelik. illetve hát arra is oda kell figyelni, hogy ezt milyen határidővel kell megtenni. Aztán még egy sor nagyon bonyolult kérdés van. Például a diszkrimináció, nem csak a közvetlen vagy közvetett diszkriminációra gondolok, amelyekről más irányelvek is szólnak, hanem egyéb típusú diszkriminációkra is gondolok, például a társulás alapú diszkriminációra. Az ember, egy embert azért is diszkriminálhatnak, mert mondjuk a gyermeke fogyatékos, tehát ez is egyfajta diszkriminációt jelent, vagy valakit véletlenül diszkriminálnak, mert feltesznek, feltételeznek róla valamit, ami nem felel meg a valóságnak, de azért úgy vélik, hogy egy bizonyos csoporthoz tartozik, ezért diszkriminálják. Már hónapok óta vitatjuk ezt az irányelvet, még mindig vannak részletekre menő viták, hiszen az a célunk, hogy a lehető legvilágosabb legyen az irányelv, a szöveg, és azt szeretnénk, hogy ne legyen majd értelmezési problémája a bíróságoknak, amikor a kérdés, az ügyek oda kerülnek. Az eddigiekben ez történt, a következő tanácsi ülésre február közepén kerül sor. Próbáljuk elérni azt, hogy megfelelő számú ülésre kerüljön sor, hogy még a spanyol elnökség alatt le tudjuk zárni ezt a kérdést. Ennyit szerettem volna mondani a spanyol elnökség részéről. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Sziára asszony. Most a bizottság következik. Olszon úr. Itt van Olszon úr? Yes, please. You have the floor. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom önöket feltartani. Az elnökségről szóló beszámoló teljesen kimerítő volt. Néhány megjegyzésem van csak. Az EU intézkedési hatáskörét az Amsterdami szerződés teremtette meg, annak is a 13-as pontja. A tanács ez alapján három irányelvet fogadott el. Egy irányelvet, amely a foglalkoztatással és a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos, az etnikai és egyéb megkülönböztetések tükrében. Van egy hasonló irányelv a nem és a nemi orientáció alapján történő megkülönböztetésre, és a harmadik pedig a vallásra, életkorra és egyéb szempontokra vonatkozó diszkriminációval foglalkozik, de nem foglalkozik az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel. A politikai vita tanácsban arra irányult, hogy különböző szintűek e különböző társadalmi csoportok védelmi rendszerei, és a bizottság szeretné ezeket a védelmi különbözőségeket megszüntetni, és e társadalmi csoportok védettségét azonos szintre hozni. Ez a politikai cél. A parlament átfogó véleményt fogadott el tavaly áprilisban erről a témáról, és a bizottság és a tanács ezt az önök által készített jelentést megvizsgálta konstruktív módon tovább fejlesztette, és a bizottság az önök jelentésére mindig tekintettel van, amikor bármilyen tanácsi tárgyaláson jelen vagyunk. Talán említették már más kollégák is, de nekem is el kell mondani, hogy itt az egyhangúság elve érvényesül a tanácsban, aminek lehetősen nagy kihívás, ahhoz, hogy bármilyen megegyezés szülesen, egyhangulag kell dönteni a tagállamoknak, erre mindig tekintettel kell lennünk. Nem akarok részletekbe menni, de ha bárkinek van részletre vonatkozó kérdése, akkor itt vagyok, és szívesen válaszolok. Köszönjük, Olszon úr! Most megnyitom az eszmecserét. Már hallom itt, hogy egyesek fel szeretnének szólni. Buzutil úr talán elsőként. Igen, elnök úr, rövid leszek. Szeret, szeretnék néhány fenntartásomnak hangot adni, amely egyébként nem az enyém, hanem az én frakcióm fenntartása, azzal kapcsolatban, hogy ez a dosszi milyen eljárásban halad előre. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez a kérdés igen kényes, és éppen ezért nagyon nagy körültekintéssel kell eljárnunk, mert itt olyan kérdésekkel foglalkozunk, amely egyes embereknek súlyosan belevág a személyes szférájába, és vissza kell fognunk magunkat minden olyan helyzetben, ahol túlzottan akarnánk szabályozni az egyének életét. A diszkrimináció ellenesség persze pont ugye tipikusan olyan kérdés, ahol az egyén szabadságjogaival foglalkozunk, ezért azt szeretném, hogyha a bizottságunk nagyon körültökéntően járna el, olyan eredményeket, olyan szöveget szeretnénk, amely nagyon mm, kiegyensúlyozott, és nem akar túlzott szabályozást és túlzott bürokráciát eh, generálni, és ezzel együtt persze költségeket is a kis és középméretű vállalkozásokra, és amit esetleg úgy lehet interpretálni, amely interpretáció szerint itt a szubszidiaritás szerepe fontos. A néppárt nevében ezt akartam általában elmondani, Veronik képviseletében, aki Shadow, de ma nem tudott itt lenni. Tehát megfontoltság, ugyanakkor együttműködés, más frakciókkal való együttműködési szándék a, nem, a diszkriminációmentesség elvének teljes körű megvalósítása érdekében. Elnök, Cashman úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Működik a mikrofonom? Hallható vagyok? Üdvözlöm azt, hogy Raúl lett ennek a témának az előadója. Jobb szemét nem is lehetett volna erre találni. És köszönöm az elnökségnek azt, hogy a tanácsot tájékoztatta a legfrissebb fejleményekről. Egyes tagállamokról tudjuk, hogy szeretnének kibújni az irányelv hatája alól, azért, mert az adott kormány adott választói felé populista módon ezt lehet prezentálni. Németországban például a fogyatékkal élők kérdése úgy merült föl, hogy most már túlzott védelmet kapnak a fogyatékkal élők, ugyanakkor Németország más irányelvek tekintetében pedig zászlóvivő. Felszeretném kérni a tagállamokat, vagy kérdezem a tagállamokat, akik nem támogatják az egyik irányelvet, hogy a másikat miért nem. Az irányelvünket öt évvel ezelőtt fogalmazták meg, amikor Butilioni volt néhány pillanatig az alapjogi biztos. Tehát olyan átfogó irányelvre lenne szükség, amely ö, minden korábbi alapot megőriz, ugyanakkor az adóta történt fejleményeket figyelembe veszi. A parlament mindig is helyesen mondta, hogy ez elfogadhatatlan így, mert semmilyen erkölcsi módon nem lehet megindokolni bárkinek a diszkriminatív kezelését egy civilizált társadalomban. Mindegy, hogy most vallásról vagy egyéb ö, különbségről van szó, a vallási meggyőződéseket minden más meggyőződéssel együtt védeni kell. Ha vallási ha a vallási meggyőződés azonban egy másik ember vallási meggyőződésből fakadó jogokat korlátoz, akkor az ilyen korlátozás képviselhetetlen, és ezt szabályozni kell. Tehát nagyon sok dolgunk van még itt ezen a területen. Például valakinek a ö, vallási meggyőződését még pszichológiai értelemben sem szabad korlátozni, mert ö, semmilyen korlátozás nem érintheti egy másik ember hitét, ugyanis a hit tipikusan nem tényekre alapuló dolog, tehát pont egyforma joga van mindenkinek bármilyen hithez. Mi is őrizzük meg a hitünket, és az evangéliumok fő üzenetét vegyük előre, hogy a legfontosabb dolog az, hogy szeressük egymást. Az egész unió állítólag civilizált elvekre épít mégis. A második világháború civilizált társadalmak között tört ki, tehát mindaddig, amíg a civilizált viselkedés nem ö, érvényes a többségre, addig nem vagyunk civilizáltak. Itt az ideje, hogy végre egy olyan irányelvet teremtsünk, amely kötelező érvényű és amely egységes. Ezek ezen aspektusok tekintetében. Köszönöm, Kesmen úr, Intveld asszony kap szót. Köszönöm szépen, csak meg tudom ismételni a jelentéstevő szavait, már cashman egyetértek. Az én frakcióm fontosnak tartja ezt a horizontális irányelvet, és engem aggaszt az, ahogy a tanács ezt kezelte, illetve azok az érvek, amelyeket felsorakoztatott a tanács. Simon Bosszútilhoz hasonlóan nem szeretném terhelni a kis és középvállalkozásokat, különösen nem jelentős költségekkel, de azt gondolom, hogy a gyakorlat megmutatta, hogy az összes ügy, amely bíróság elé került, illetve a versenybíróság elé, kihangsúlyozza a téma fontosságát Németországban, korábbi irányelvek kapcsán szintén volt erre példa, de voltak más országok, ahol nagyon jó jogalkotás a mozgáskorlátozottakkal szembeni diszkrimináció ellen. Azt gondolom, hogy a költség tényező, a rossz érv, és ezzel nem lehet a diszkriminációt alátámasztani, illetve megindokolni. Ami pedig Simon pozitív mondandóját életi illetve az egyének életének túlszabályozását. Én nem gondolom, hogy ez bárkinek a magánéletét túlszabályozná. Az egyéneket olyan jogokkal ruházza fel, amelyel eddig nem rendelkeztek. Nem szabad az érzékeny ügyeket figyelmen kívül hagyni. Ezeket nyugodtan meg lehet nevezni. Az LGBT polgároknak juttatandó jogok esetében. Vannak olyan tagországok, akik nehézségekkel küzdködnek, erről már szintén szó volt, az Európai Unió nem rendelkezik a családjogban kompetenciákkal, és nem kéne úgy tennünk, mintha ez irányába, bármit is megváltoztatna. Viszont az egyenlő bánásmód mellett ki kell állnunk, Európában voltak olyan idők, amikor az állam döntött például arról, hogyha valaki egy adott valláshoz tartozott, mondjuk katolikus volt, akkor nem házasodhatott protestánssal. Európában voltak olyan időszakok, amikor a zsidók nem házasodhattak másokkal, és vannak példák a világ másik részeiről és amikor a feketék nem házasodhatnak fehérekkel, soha nem toleráljuk azt, tolerálnánk azt, hogy az állam az egyének egyéni döntéseibe beavatkozzék. Miért tolerálunk mind, toleráljuk mindazt, ami a szerződésekben van? viszont az állam beleavatkozhat az egyének szabad választási jogával, hogy partnerüket illeti. Miért képez a vallás ez alól kivételt? Very much, you're very helpful. Um, so, I, and I think, you know, we have all... Azt gondolom, hogy minden tagországi kormány a szerződések mellett állt ki, illetve az alapvető jogok kartája mellett, és nem azért, mert eh, ezt a részt eh, figyelmen kívül hagyták volna, az összes nyelvi verzió rendelkezésre állt, és eh, ezt az áradékot tartalmazta. Azt gondolom, hogy legyünk igenis bátrak, és álljunk ki az egyenlő jogok mellett mindenki számára, mindenki számára. Ez pedig elvi kérdés. Remélem a tanács is eleget tesz ennek a feladatának és a spanyol elnökség is biztos vagyok abban, hogy ők jelentős erőfeszítéseket tesznek majd a horizontális irányelv megvalósítása érdekében, azért, hogy kivétel nélkül mindenki egyenlő bánásmódban részesülhessen. Köszönöm szépen, Intvárd asszony, számos kolléga kért szót, azt javaslom, hogy először az árnyékjelentőstevőket hagyjuk meg, Vackó és De Jong képviselőket, és azt is javaslom, hogy mindenki fogja vissza magát, és röviden eh, foglalja össze mondandóját, hiszen más napi rendi pontjaink is vannak még. Köszönöm szépen, elnök úr, én nagyon rövid leszek. Hogyha most azt hallgatom, amit a tanács mond, nagyon ambíciózusak a terveik, ez pozitív hangulatba helyez engem, de ha a gyakorlatot is megvizsgálom, akkor itt már kevésbé rózsás a helyzet. Mindig arról hallunk, hogy ha az adott soros elnökség ezt meg fogja valósítani. Az elmúlt eh, évben volt még egy esélyegyenlőségi csúsztálkozó eh, Svédországban, most eh, azt halljuk, hogy majd Belgium oldja ezt, meg most a spanyol a miniszter azt mondja, hogy majd a magyar elnökség oldja meg, tehát a gyakorlatban az ambiciózus tervek már nem olyan ambiciózusak, mint a tervekben. Éppen ezért szívesen ha meghallgattam volna a spanyol elnökségtől azt, hogy hogyan tervezi ezeket a kérdéseket megoldani, hiszen a problémák a különböző országokban nehezebbek voltak, akik a szabad véleménynyilvánítás területén küzdködnek problémákkal, vannak a, olyan tagországok, ahol a, munká, a mozgáskorlátozottak helyzete nehéz, és hogyha június 7-én politikai megállapodásra kerül sor, akkor ez nagyon örvendes, örvendetes lesz, de én erről még többet hallgattam, hallottam volna szívesen a tanácstól. Ez a szöveg egy nagyon jó szöveg, és nem, nem tudom, hogy ezen még varkácsolgatni kéne, hanem ezt a szöveget kellene alapul venni itt a parlamentben a további egyeztetésekhez. Köszönöm szépen, Vackort asszony, de jó, képviselő parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tudja, hogy én mit találok olyan szomorúnak, ami eh, a belügyeket és igazságügyeket, illetve a döntéseket. Hogyha a polgári jogokat tesszük, ezeket a jogokat megcsorbítjuk, akkor a tanács mindig nagyon gyorsan reagál. November 30-án gyorsan tette alá hozzá egy megállapodást, sosem panaszkodik időbeli problémákról. Tagországok között nincsenek problémák, de amikor arról van szó, hogy jogokkal akarjuk felruházni a polgárokat, akkor vége nélküli viták folynak, minden nagyon bonyolult a problémák, bonyolultak, és mindez nagyon hosszú időt vesz igénybe. Azt mondom, hogy pont az ellenkezőjének kell igaznak lenni, Ha a polgári jogokat vesszük, akkor így gyorsan kell előre haladnunk. Hogyha polgárokat jogokkal ruházzuk fel, akkor örülhet az ember annak, hogy Európában több értéket tudunk kínálni a polgároknak. Én értem azt, hogy ez az irányelv a költségeket is jelent, és itt realistáknak kell lennünk. Hollandiában a parlament arra kérte a kormányt, hogy a pénzügyi következményeket becsülje meg, ez elfogadható, de én nem fogadom el, és az előttem szólók erre már utaltak, és én nem tudom elfogadni azt, hogy vége nélkül várnunk, kárakoznunk kell arra, amíg a tanács egyértelműen nyilatkozik vála, vála, támogató kollégákat, akik a tanácssal kapcsolatban tettek megjegyzéseket, eh, mi hamar előre kell lépni, Buzuti úr, itt az emberek eh, saját egyéni helyzetéről van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Visszatérünk a listára. Zsakolino úr parancsoljon. Sarò velocissimo. Nagyon rövid leszek. Tudjuk, hogy nem nagyon van időnk. Szerintem nincs egy másik olyan téma, ami horizontálisan annyira vonatkozna minden családra, minden emberre. Itt a oktatási intézményekről van szó, hogy a falakat lebontsuk, arról van itt szó. Azt gondolom, hogy ez a téma olyan nagy hatással van a társadalomra, olyan nagy közvetlen hatással van, mint kevés más. Emlékszem, hogy milyen hosszú tárgyalások előszik meg a Stockholmi programot. Ez egy nagyon komoly mérföldkő volt. November 25-én fogadta ezt el a parlament. A nemzeti érzékenységeket figyelembe kellett venni, illetve a kulturális sokféleséget. Ma, most ez az anyag a személyek egyelő bánásmódjára, eh, bánás módjáról szól, vallás, meggyőződés, fogyatékosság, életkor, szexuális irányultság témájában. Nos, ma nem alapvetően arról beszélünk, hogy megvannak ezeknek a személyeknek a jogai vagy sem, hanem arról, hogy ezeket a jogokat milyen módon lehet, ezeknek a jogoknak milyen módon lehet érvényt szerezni. Búzutil úrnak elmondom azt, hogy figyelembe kell venni azt, hogy, hogy nagyon komoly véleménykülönbségek vannak, és hogy ha több mint, hogyha több mint 400 millió ember él egy kontinensen, akkor nyilván vannak közöttük különbségek. Elnök, köszönöm. Van egy harmadik árnyékjelentéstevő is, elnézést. Glész úr. Ön következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kértem szót. Valóban, de nem vagyok árnyék jelentéstevő. Hogy most megkaptam a szót? Hát, kihasználom ezt. Szeretném, hogyha elkerülnénk a túlszabályozást és a túlságosan nagy bürokráciát, ez nem tesz jót a kis és középvállalkozásoknak a tagállamokban ami pedig a szubszidiaritást illeti, erre jobban figyeljünk a jelentésben. A tagállamokban van diszkriminációval kapcsolatos törvénykezés. A kérdés csak az, hogy mi, a, mi jelenti a hozzáadott értéket, hogyha európai szinten is meghozzuk ezt. A diszkrimináció elleni harc önmagában természetesen legitim, de jó lenne, hogyha ez nem fajulna a szólásszabadság korlátozásába. Vár. Hollandiában, Hollandiában azt gondolom, hogy riasztóak a fejlemények. A parlamenti ellenzék vezetőjét bíróság elé citálták, mert kritizálta az iszlám bizonyos kitételeit ezen el kell gondolkodni, ugye itt vallásszabadság van, szerintem ezt itt Európában senki nem kérdőjelezi meg, de a vallás szabadsága azt is jelenti, hogy ha valaki nem egy adott vallás tagja, akkor azt a vallást kritizálhatja, függetlenül attól, hogy az iszlámról van-e szó, vagy másról. Az iszlám persze nem csak vallás, hanem politika ideológia is. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Német képviselőként egy kicsit úgy érzem ellent kell mondjam, mondjak annak, amit Németországgal összefüggésben hallottunk. Németországban nagy problémák voltak a diszkriminációs irányelv kapcsán, olyan messzire mentek a német zöld koalíció alatt, és keresztény nem akartak engedjék meg a következő megjegyzést. a jogok és szabadságjogok korlátozását eredményezte ez az irányelv. Kicsit túl messze mentek ezzel, és azt gondolom, szubszidiaritás elve milyen mértékben veszélyeztetett, hogyha az Európai Unióban túl sok mindent írunk elő. Ezt a kérdést szeretném felvenni mi nem a diszkrimió mellett szólunk, a tagországok nem olyan tagországok, amelyek diszkriminálni akarnak, hiszen Európában élünk, az Európai Unióban megvan az alapvető emberi jogok kartája, ezt is tudni kell, minden polgárnak vannak jogai, és természetesen fontos arra gondoskodni, hogy minden polgár, függetlenül attól, hogy betege egészségese, illetve milyen irányultságú a személyes magánéletében, Fontos, hogy minden polgárnak joga legyen ezekhez a jogokhoz. Az alapjogi karta értelmében is. Azt gondolom, hogy az Európai Unió törvényeit nem szabad túlságosan eltúlozni, a bürokrácia túlzott lehet, és így a polgárok már nem fogják érteni a dolgokat. Ezek olyan témák, amelyek Németországban oda vezethetnek, hogy az Európai Unió értelmét az emberek megkérdőjelezik a diszkriminálás irányelv kapcsán. Ez történt. A Német Szövetségi szinten ezt az irányelvet még plusz tartalmakkal megtöltötték, és ez is ahhoz vezetett, hogy ez a keret, amelyet itt e, európai szinten meghatároztunk, Németországban túlnőtt a keretein. Éppen ezért a német lakosság nagy számban. Nagyon kritikusan tekintette ezt az európai diszkriminációs irányelvet. Kes van kolléga helyesen, és ezt hangsúlyozni szeretném, helyesen mondta azt, hogy senkit nem lehet alacsonyabb polgárként ker, kezelni, de ha megnézem azt, hogy itt a házban a dohányosokat hogyan kezelik, vagy az elmúlt héten az Európai Unió mit közvetített a médiában a dohányosokkal kapcsolatban, és számomra ez is egy diszkrimináció, és a nem egyenlő alapokon történő elbánás példája, nem lehet így kezelni a dohányosokat például. Felvetődik az alkoholisták kérdése is, és itt egy olyan problémáról van szó, amelyeket figyelembe kéne venni a diszkrimináció ellenes vitában. Amit a tanács képviselője mondott, itt történelmi épületek módosításáról van szó, a mozgáskorlátozottak ahhoz azért, hogy mozgás akkor hozzáférjenek. A bizottsági javaslatban az összes történelmi épületről azonban szó van. A mozgás korlátozottaknak joguk van minden épületbe bejutni Németországban. Ezzel kapcsolatban is nagy problémák merülnének fel, mert nem lehet a történelmi épületeket még klímavédelmi okokból sem átépíteni, úgy kell őket megtartani, ahogy álltak, éppen ezért nem értem, itt a diszkrimináció ellenes aspektust ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Danke. Köszönöm szépen. Wikström asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a kollégákat arra emlékeztetni, hogy a tanácsi javaslatot az, a, az egyenjogúság ról etikai és politikai szempontból kell vizsgálni, és ebben nincsenek igazán technikai kérdések. Egyesek ebből technikai jellegű szöveget akarnak csinálni. Itt elvekről, emberekről van szó. Ezért is tartom ezt annyira fontos témának, és azt is, hogy elmondjam, hogy próbáljuk a dolgot emberi szempontból vizsgálni. Nagyon sokat dolgoztunk már a témán, nagyon sok ülésen beszéltünk ezekről a témákról, és ebben a házban, ebben a bizottságban nem szabad, hogy ez technikai, bürokratikus kérdésekre redukálódjon. 2010-ben, amikor az emberek jogairól beszélünk az Európai Unióban, akkor ezt magas szempontból széles körűen kell vizsgálni, és azok szempontjából, akik valamilyen módon kisebbséghez tartoznak. Sajnálatosnak tartom azt, hogy most itt emocionálisan kell reagálnom, de itt nem a vallás gyakorlásának jogáról van csupán szó. Talán én vagyok itt egyetlen, az egyetlen a házban, aki nő is vagyok, lelkész is vagyok, és sokat dolgoztam olyan emberek körében, akik fogyatékkal élnek. És ne akarjuk már a fogyatékkal élők problémáját egy kis technikai részletté redukálni. Ez nem méltó hozzánk, nem méltó a bizottsághoz, a parlamenthez. Tehát az ilyen megközelítést elfogadhatatlannak tartom. Az emberi alapjogokról beszélvén, azt kell megadnunk a polgároknak, hogy mindenki a saját életével azt kezdhessen, amit akar. És ez egy kulcsfontosságú kérdés. 2010-ben európai polgárként, emberként ez azt jelenti, hogy minden egyes polgárnak joga kell, hogy legyen ahhoz, hogy maga döntsön az életével kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, független attól, hogy ki ő, honnan jön, milyen bajai vannak, és ezt minden tagállamban, minden helyen, minden pillanatban érvényesíteni kell. Ezért az előadót arra kérem föl, hogy, ahogy eddig is tette, nyíltan, folyamatos egyeztetésben folytassa le velünk az egyeztetés, és a spanyol elnökséget is arra kérem, hogy ezt kulcskérdésként kezelje, ha emberekről van szó, akkor tipikusan ez a mi feladatunk, és mindig próbáljuk azoknak a személyével vizsgálni a világot, akik kisebbséghez tartoznak. Bronz úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. A foglalkoztatottak és foglalkoztatók viszonyáról szólva, szerintem a törvény túl messzire megy, amikor azt is szabályozni akarja, hogy milyen kongregációk, milyen vallások tartoznak a vallási szabadság elvédettjei körébe. Ugyanígy az alkalmazottakra vonatkozó részek is talán túlzottan részletezők, miközben a szabadságról beszélnek, ezek a szövegek gyakorta korlátozzák ugyanezen szabadságjogokat. A politikai szabadság Európában legyen független a vallástól, ne legyen autokratikus liberalizmus, amely vezérel minket, ne ez vezérelje minket. Köszönöm szépen. Talán lezárhatom a list, tehát ennyi. Van még valaki, aki hozzá kíván szólni? Különben ismét megadom a soros elnökségnek és a jelentéstevőnek a szót. Kusetta úr. Eh, Tisztelt elnök úr, nagyon sokféle kérdésről szóltak a képviselő társaim, az egyik legfőbb téma a szabadság volt. Azt hiszem, ez Európa egyik legfontosabb témája ma. Ha arra gondolunk, hogy mi történt a svájci minaret szavazás ügyében, akkor nagyon elgondolkoztató az, hogy Európában nagyon sok etnofób mozgalom születik, nagyon sokan nem bírnak együtt élni más vallásokkal. A minaretek az iszlám ellenes propaganda eszközévé váltak, ra- rakétákat láttak bennük az iszlamofóbok. Szerintem le kell szögezni azt, hogy vannak egyéni szabadságjogok a csoportoknak, csoportosulásoknak is vannak jogai, megvan arra a lehetőségük, hogy a, szab, hogy a saját vallásukat gyakorolják. Ez jelenti a jogállamiságot, és az egyén, illetve csoportos jogok nem elmond fogalmak. Elnök, köszönöm szépen! Látom, mások jelentkeztek, akik már korábban is kaptak szót. Kérem, röviden tegyék ezt. Sophie Intveld. Elnök úr, Szamerasszony mondott valamit, erre reagálnék. Az alapjogi kartára utalt, azt kérdezte, hogy miért kell nekünk ez az irányelv, hogyha megvan az alapjogi karta, az védi az embereket, nem? Nos, hát ebben a parlamentben már többször megbeszéltük azt, hogy az Európai Unió beavatkozhat-e a tagállamokba, hogyha a diszkrimináció esete forog fenn. Erre az LPP azt mondta, hogy az alapjogi karta nem teszi ezt lehetővé az EU számára. Tehát, hogy az EU-nak nincs ilyen joga, akkor hogyan kaphatja meg ezt a jogot egy állampolgár? Let's not reopen the debate. This, this is an exchange of views. Elnök, ne nyissuk újra ezt a vitát. Buszutil úr, de előtte Kesmen úr nem, ő nem kér szót. Akkor Buszutil úr, aztán Roméva úr, és végül a soros elnökség. Un unfortunately, Mr. President. Sajnálatos módon, elnök úr, az a hamis benyomás alakult itt ki, hogy ha valaki nem ért egyet Sophie Intfelddel vagy Wigman asszonynal, akkor az emberi jogok ellen van az ember, de hát ez nem így van. Egész egyszerűen eltér az álláspontunk, a nézeteink, nézetünk erről a kérdésben nem azonos, más a politikai felfogásunk. De hát ez normális, hiszen különbözőek vagyunk. Ami Sophie legutóbbi hozzászólását illeti, hadd mondjak valamit. Mi nem azt próbáljuk elmondani, hogy az emberek ellen vagyunk, ahogy ezt Végman asszony próbálta ránk olvasni. Nem. Mi a diszkrimináció ellenesség hogy nem arról van szó, hogy a diszkrimináció ellenessége ellen vagyunk, nem. Mi nagyon is támogatjuk a diszkrimináció ellenő, ellenességet. A kérdés csak az, hogy az Európai Uniónak mennyiben van joga, hogy beleavatkozzon ezen kérdésekbe, illetve hogy a szubszidiaritás elve ez lehetővé te, ezt lehetővé teszi-e. A szubszidiaritás elvét mindenképpen tiszteletben kell tartani, ezen nem lehet túllépni, hiszen ez benne foglaltatik a szerződésbe. Intfeld asszony, talán nem most kell erre megtalálni a választ, de hogyha az néppárt úgy gondolja, hogy, hogy az alapjogi karta alapján az EU nem jogosult arra, hogy beleszöljön a nemzeti ö, kérdésekbe, akkor hogyan ö, jogosíthatja fel az embereket, hogy hogyan védheti meg az embereket? Elnök, úgy látom, azt a kérdést nem tudjuk ö, lezárni, pedig kéne. Az Kesmen úr, mi, mióta Kesmen úr felszólított minket arra, hogy a szeretet igéjét valljuk, nem tudjuk a dolgokat megfelelően kontrollálni. De hát itt most csak egy eszmecseréről van szó. Kérem, ne legyen ez végtelen vita. Zomer asszony? Nem akarom elnyújtani a vitát, csak az jutott eszembe, hogy hogy egyesek mindig szólhatnak, mások meg nem jutnak szóhoz nem akarom, hogy itt bárki itt engem ki akarjon oktatni, ezt nem fogadom el. Most enyém a szó, kolléganő. Mindenki, aki fölteszi a kezét, megkaphatja a szót, mondja az elnök. Tehát az alapjogi karta védelme a fő feladatunk, ezt mindannyian akartuk, hogy hozzátartozzon a Lisszaboni szerződéshez, már az alkotmányos szerződésben is ez volt a tét. És az antidiskriminációról sokféle megközelítéssel lehet beszélni, de egy biztos, hogy hogy hogyan teszük fel a kérdést magunknak, és Buszutil úr fogalmaz jól szerintem, hogy mi ebből az európai feladat. Ne akarjunk olyan dolgokba beavatkozni, amelyek tipikusan tagállami feladatok, ugyanakkor ha EU elvek ellen vét egy tagállam, akkor ott be kell avatkozni. Kérdés azonban az, hogy egy újabb jogalkotás segíti-e a diszkrimináció ellenes harcot. Én támogatom azt, hogy a, az egyenlőség elve mindenkire érvényes legyen, de nem tudom, hogy ez meddig mehet el. 27 tagállamban, ahol mindenhol demokrácia van, nem igaz, hogy nincsenek tagállami szinten is törvények, amelyek ne védenék a bármilyen szempont alapján kisebbséghez tartozókat. Tehát nem akarom azt mondani, hogy minden ilyen jogalkotást elutasítok, de Kesmen úr, köszönöm elnök úr, azt kell, hogy mondjam, úgy gondolom, hogy 11 éve azért vagyok itt a parlamentben, hogy végre valaki meghallja, hogy az emberi jogok kérdése nem szubszidiaritás alá tartozó dolog. Ez kifejezetten közös európai ügy. Soha nem tudtam elfogadni, hogy az emberi jogok kérdését a tagállamok hatáskörébe utaljuk. Az emberi jogok megsértése a lehető legglobálisabb bűn, és ha ez bárhol megtörténik, akkor mindegy, hogy melyik országról van szó, azért jó, hogy van végre egy európai kártánk erről. Crocetta úr, köszönöm, rövid leszek. Szerintem máshogy nem lehet erről a kérdésről beszélni, csak úgy, hogyha a toleranciáról is beszélünk. A toleranciának az az értelme, hogy azért tolerálsz valakit, mert tőled eltérő más, különbözik. Nekünk egy másik alapelvből kéne kiindulnunk, nem a, szub, a szubszidiaritásból az Európai Uniónak kötelessége lenne, hogy az összes olyan dolgot megakadályozza, vagy elmozdítsa, amelyek megakadályozzák az egyenlő bánásmódot. Elnök, köszönöm szépen! Most mindenkit arra kérek, hogy röviden foglaljuk ezt össze. Először a jelentéstevő következik aztán a spanyol elnökség. Kesmen úr a következő kérdésnek jelentéstevő, és ötkor el kell mennie. Roméva úr következik. Próbáljuk ne feltalálni újra a spanyol viaszt. Már régóta beszélünk ilyen kérdésekről. Most végre megvan ez a szöveg, amiben mindenki egyet tud érteni. Azt kérem egyébként a titkárságtól, hogy ezt a szöveget mindenkihez jutass el, hogy tudjuk, miről beszélünk miről beszélünk, illetve miről nem beszélünk. Mint jelentéstevő azt mondanám, hogy fordítsuk meg a megközelítésünket. Ne a költségekről beszéljünk, hanem a haszonról. Tehát társadalmi szempontból mi a haszna lenne az egyenlő bánásmódnak, a diszkrimináció ellenességnek. Nyilván a dolgoknak lesznek költségei, valamilyen ára van, de ezt ellensúlyozza a haszon. Úgyhogy nagyon fontos, hogy megfelelő legyen a szóhasználatunk. Még egy dolog van. Konzekvensnek kell lennünk. Mi lenne a hatása annak az európai lakosságra, hogyha több jogszabály születne ezen témában. Lehet, hogy az egyik tagállamban valakit egy dologért diszkriminálnak, a másik tagállamban pedig másért. Ezt mindenképpen meg kéne oldani, ez a célja ennek az irányelvnek, és úgy érzem, ezt most kell megoldanunk. Még egy dolog, most kezdjük ugye a munkát, le kell szögezni, Nagyon sok olyan dolog van, amit azonnal meg kell oldani. Azt kérdezném a tanácstól, hogy hogyan képzelik el az együttműködést, hogy gondolják belevonni a parlamentet ebbe a párbeszédbe. Ebben a kérdésben már hoztunk egy egyezményt, egy megállapodást itt a házban, ez lesz az együttműködés alapja. Köszönöm, mondja az elnök. Végül a spanyol elnökségnek adom meg a szót, hogy összefoglalja a kérdést. Köszönöm, elnök úr. Én is nagyon rövid leszek. Először is köszönetet mondok mindazoknak, akik hozzászóltak, az összes képviselőnek. Tényleg nagyon hálás vagyok. Mindent feljegyeztünk. És elmondanám azt is, hogy az irányelvvel kapcsolatos munka, mi, miután hihetetlenül fontos irányelv ez, és nagyon bonyolult is, tehát ez a, ez a munka, ez nagyon komolyan, részletesen folyik, és a spanyol elnökségnek az a célja, hogy tovább vigyük az előttünk működő elnökségek munkáját. Szerintem ez a legjobb módja annak, hogy tárgyalások előre haladjunk, illetve akár le is zárjuk ezeket. Nem lesz könnyű ez a tárgyalási folyamat, nagyon sok időt kell szánni a kérdésnek, tisztázni kell az összes az összes kérdést, az összes elvet. Ezt próbáljuk meg majd elérni a spanyol elnökség alatt. Azt hiszem Zommer asszony tett fel egy kérdést a történelmi épületekkel kapcsolatban. Én pusztán néhány példával éltem, csak hogy illusztráljam, hogy mennyire nehéz egyetértésre jutni a tanácsban. Tudják, hogy ebben a kérdésben egyhangú döntésre van szükség, tehát minden tagállam egyetértésére, ezért is nehéz a dolog nehéz lesz majd ezt a tárgyalást lezárni. Köszönöm még egyszer. Nagy öröm volt számomra, hogy itt lehetne. Sziasz, a la presidencia española. Elnök, köszönöm a spanyol elnökségnek. Ha jól hallom, akkor a bizottsági szeretné reagálni, kérem ezt röviden tegye. Very short, just to... Csak nagyon röviden. Nagy hatást tett rám a spanyol elnökség, illetve ambiciózus céljai. Köszönöm szépen. Támogatni szeretném a jelentéstevőt, egy olyan irányelvről van szó, amely nem próbálja meg az összes társadalmi területet szabályozni, erről nem szabad elfelelkezni, amikor ezt a vitát folytatjuk, és nem kell ettől mindenféle irányban eltérni. Sok probléma merülhet fel, de nem adhat ez az irányelv mindenre választ. Ami a szolgáltatásokhoz és termékekhez való hozzáférést illeti, ennek lehetnek eh, szociális, eh, de gazdasági előnyei is. Az, hogyha nem férnek eh, hozzá az emberek a szolgáltatásokhoz, akkor ez a társadalom számára a gazdasági költségeket is jelent. Egyelőre akkor ezt itt abba hagyjuk, hosszú és lelkes vita alakult ki, de folytatnom kell a munkát. A következő téma a tanács, bizottság és a parlament dokumentumaimhoz való nyilvános hozzáférés, Michael Cashman úr az előadó, nem is késlekedünk, és ő azon nyomban bemutatja a témát. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon rövid leszek, hiszen ezt az ügyet már számos alkalommal sikerült megvitatnunk. Az állásfoglalás, amelyről a plenárison vitáztunk, továbbra is kétséges első olvasatban. A bizottság készített egy javaslatot, nem um, méreható módosításokat tartalmaz, hanem a szerződéshez igazot, igazítja őket a Lisszaboni szerződéshez. Éppen ezért a következő néhány napban meg szeretnék egy uh, jelentés tervezetet kidolgozni. A vita uh, hosszú idő óta folyik, univerzális megállapodás nem lesz. Egy olyan jelentés tervezetet szeretnék, amely a parlament véleményét tükrözi, 2009-es márciusi véleményét, és ezt a jogi szolgálattal való egyeztetésben tenném. Ez a javaslatom, és utána megpróbáljuk plenárison első olvasatra vinni mindezt, utána kerül a vitára, a szavazásra a szakbizottságban. Remélem, hogy az jelentéstevők ezzel egyetértenek. a asszony nem tud itt lenni most. Azt terveztük, hogy a nemzeti parlamenti képviselőkkel lesz majd egy vita, ők most nem tudtak eljönni. Az jelentéstevőktől azt szeretném hallani, és a bizottságtól, hogy mit gondolnak mindenről. A bizottságnak valószínűleg nem lesz eh, különösebb módosítási igénye. Köszönöm szépen Kesmen úr a hasznos információkat. Gyorsan tudunk haladni. A bizottság képviselőjének, Krisztenzen úrnak fogom most megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság üdvözli az a tényt, hogy a parlament a decemberi állásfoglalására visszatért, meg tudom erősíteni mindezt, amit Kesman úr mondott. Nagyon örülnénk annak a parlament az első olvasatba újból bekapcsolódna és ezt a munkát befejezni. Ez a szokványos intézményi gyakorlat, és reméljük, hogy ez egy nagyon fontos lépés lesz, és sikerül a folyamatot a három intézmény részvételével gyümölcsöző párbeszédet folytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az elnökség szeretne ehhez kapcsolatban valamit mondani? No. Nem? Rendben, akkor a képviselőket kérdezem. Zommer asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem eh, könnyű ez az anyag és erről már többször beszéltünk plenáris ülésen is, de a demokráciában ez szokványos, hogy mindenkinek joga van elmondani a véleményét. A jelentést többnek igaza van, és tény is az, hogy ez az anyag már nagyon régóta függőben van. Az előző mandátumtól örököltük ezt, és valahogy meg kell próbálni ezt továbbvinni. Nem értettem teljes mértékben egyet az állásfoglalással, és frakcióm sem. Fontos ezt az anyagot előmozdítani, nem lehet ezt még öt évig tovább lebegtetni. Én Szívesen egyeztetek a jelentéstevővel, illetve az árnyéke jelentéstevőkkel, és lehet, hogy a bizottság is jól tenni, hogyha véleményt nyilvánítanám. Tartalmilag nem túl sokat hallottunk tőlük, az ők is felvették a bizottsággal a kapcsolatot. A Lisszaboni szerződés kapcsán is vannak még új információk, úgy gondolom. És remélem, hogy ezt a dossziét sikerül mi hamarabb befejezni. Köszönöm. Van-e hozzászólás ezzel kapcsolatban? nincsen, úgy tűnik. Kesven úr, gratulálunk, akkor úgy tűnik, hogy ezt sikerül lezárni. Köszönöm szépen. Elnézést kérek a képviselőktől, hogy el kell mennem. De kére, az Egyesült Királyság miniszterelnöke után kapok majd szót egy esélyegyenlőségi konferencián, és beszámolok majd neki az itt elhangzottakról is magammal viszem a megjegyzéseket, nem tudunk mindig egyetérteni, de ez a természete a dolgoknak, a tárgyalásokból egy olyan kompromisszumnak kell megszületni, amely mindenféle megedésére szolgál. Jón úr is konstruktív volt, és remélem, hogy ezzel le tudjuk zárni a munkát, nincsen további hozzászólásom a bizottságban azt szeretném mondani kedves barátomnak, hogy egy kicsit furcsa az, hogy a bizottság mindig a parlamentre mutogat, mi szerint nem tudott előrelépni. Tehát az első olvasat lezárása nélkül nincs további folyamat. Az együtt döntési eljárás 90%, ami ebből a bizottságból érkezett, ezek során mindig is sikerült megállapodásra jutni, még az első olvasat előtt. Én ezt szerettem volna a jegyzőkönyv kedvéért megjegyezni, hiszen a, a régi kihívások ismételgetése csak visszahúz bennünket, nem pedig előre segít. Köszönöm szépen, Kesmán úr. Akkor úgy látszik, hogy jó úton járunk már az első olvasat felé. Buzotülő parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Mielőtt tovább lépünk a napi rendi pontok közül a következőre. A kilences pontot szeretném kiemelni az emberi jogokról szóló egyezmény kapcsán, mivel a Gálkinga nincs itt, a jelentés szerzője, és értem én, hogy sokaknak el kell menni a repülőjükhöz, Ö, azt javaslom, hogy ezt halasszuk el egy következő bizottsági ülésre. Jó, egyetértek. Akkor ezt a napi rendi pontot elhalasztjuk. Amint tudják, a hetes pontot eleve elnapoltuk, az Olaszországba küldendő tégyfenetáró küldöttséget, úgyhogy akkor marad a nyolcas, vagy ezt is már töröltük? Aha, ezt is. Akkor úgy néz ki, hogy a 7-es, 8-as, 9-es is lekerül a napi rendről. a mairól legalábbis, úgyhogy ezzel akkor a mai ülést berekeztem.